és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről. Az első napi rendi pont a krími tatárok helyzete. Hadd mondja meg kollégák, hogy késlekedésben vagyunk, úgyhogy kékkártyákat nem fogunk elfogadni, és lehet hogy korlátoznom kell a spontán hozzászólásokat, fogadjuk a jelentkezéseket, de lehet, hogy nem tudok mindenkinek szót adni. Úgyhogy akkor térjünk rá a krimi tatárok helyzetére. Rópé úr kap szót először másfél percre. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, kollégák. Ma ezt az európai eh, parlamenti állásfoglalást vitatjuk meg, amely a krími tatárokról szól. Ez az minimum, amit tehetünk ezen etnikai csoport támogatása érdekében. Én biztos vagyok benne, hogy mindenki elítéli eh, a krím félsziget illegális eh, annektálását, amelyre két évvel ezelőtt került sor. A területet elfoglalták, és és etnikai tisztogatást próbálnak végrehajtani. A krími tatárok az első olyan csoport, amelyet az a vádolnak, hogy, hogy bűnözők. 1944-ben a szovjetek bejelentették, hogy minden tatár bűnöző, és, el, és deportálták őket tömegesen és ez a, ez a ez, ez büntetlenül folyt ez a cselekmény. És most látjuk azt, hogy a krimi tatárok újra áldozatául esnek ugyanennek, megint csak bűnözőnek állítják be őket. A, az ő képviseletüket betiltották, a krimi tatárokat pedig üldözik egy csodálatos állásfoglalást készítettünk, amely elítéli az orosz hatóságok fellépését, és amely a alapvető emberi jogok mellett szásikra. Köszönöm szépen, szeretnék rugalmasabb lenni. Elnézést mindenkitől, de nem tudok most rugalmasabb lenni. Be fogom tartatni mindenkivel a hozzászólási időt. Kroáó képviselő. Köszönöm szépen. A tatárok tömeges deportációja 1944-ben kezdődött meg, 230 ezer személyről volt szó ekkor. Az emberek a 80-as évekig nem jöhettek vissza hazájukba. Ez a diszkrimináció ezzel a kisebbséggel a kapcsolatban a szovjet kormány alatt és az ukrán kormány alatt is folytatódott a Krím félszigeten még ma is nagyon szörnyű dolgok érkeznek el hozzánk, hírek a Krímfélszigetről, politikai üldöztetés. Mi azt szeretnénk kérni az Európai Uniótól, hogy ne maradjunk csendben ezekkel az eseményekkel kapcsolatban, és nem szabad, hogy a stratégiai és politikai érdekeink kerekedjenek. Sajnálatos és szégyenletes az, hogy a Krímfélszigeti kisebbségeket elfelejtettük itt Európában figyelembe kell venni őket, és ki kell mondani azt, ami történt. Emberi jogi jogsértések történtek, és minden másfajta politikai és stratégiai megfontolás ez után kell, hogy csak következzen. Köszönöm szépen, Tenok úr. Egy percben. Krím félsziget, és nem szabad, hogy a megfagyott konfliktusok közé kerüljön be ez a konfliktus is. Az Európai Unió szankciókkal válaszolt Oroszországnak a Krimfélsziget anektálása után, de ne felejtsük el azokat, akik ott élnek, akiket üldöztetés ér, a krimi tatárokra gondolok, vagy akár az ott élő ukránokra is. Már 20 ezeren menekültek Ukrajnába, és úgy tűnik, hogy a többi tatároknak is el kell majd jönnie. Ez gyakorlatilag a 21. századi verziója a tömeges deportálásoknak Stálin korából. Törökországra is oda kell figyelnünk, a szír, Szíriában lévő kisebbségek esetében is ugyanazt kellene alkalmazni a törököknek, mint a krimi tatárok védelmezése közben. Köszönöm, Páncéri úr, egy perc. Köszönöm szépen. Másodszor történik meg néhány hónap alatt, hogy a tatárokkal foglalkozunk. Ezt azért is tesszük meg, mert az Európai Parlament nagyon odafigyel erre a kisebbségre, akik már az ukrán válság eleje óta elmondták azt, hogy nem kívánják az orosz dominációt, és nagyon kemény elnyomásnak vannak kitéve. A tatár parlamentet egy szélsőséges szervezetnek nyilvánították, -e, ez pedig elfogadhatatlan, mert az egész közösséget érinti ez a döntés, ezért nagyon fontos az, hogy mi is felhívjuk a figyelmet ezekre a problémákra. Nekünk ezt a mostani intézkedést minél hamarabb meg kell tartanunk tartalommal, és fontos az, hogy nehogy a politikai ellentmondások közé keveredve megint ez a kisebbség húzza rövidebbet. Köszönöm, más tárka képviselő že podstatu problému krymských tatarů není třeba vysvětlovat všichni jsme slyšeli o bojkotu referenda v březnu roku. two thousand and four itt eh, nincsen szükség arra hogy eh, elmagyarázzuk azt hogy mi is történt a krimi tatárokkal tudjuk pontosan hogy mi történt tudjuk hogy mi volt a népszavazás kapcsán és tudjuk hogy eh, rá vannak kényszerítve a tatárok arra hogy elhagyják hazájukat. Ugyanakkor a nyelvi kérdés kapcsán pozitív lépésekről ezeket megtapasztalhatjuk, ezeket a pozitív lépéseket, de ugyanakkor nem fogadhatjuk el azt, hogy ezeket a megoldásokat csak kisebbségek számára biztosítsák. Ráadásul az információs források sem mindig jók. Nem szabad, hogy Irak és Washington példáját kövessük. Oda kellene mennünk és megnéznünk azt, hogy mi történik. Plenkovics képviselő. Először is szeretném elmondani, hogy Gyakorlatilag konszenzusra jutottunk ezzel az állásfoglalással kapcsolatban a krimi tatárok kérdéskörében. Egy kisebbségről van szó, akik az ukrán államhoz maradtak lojálisak, attól függetlenül, hogy közben Oroszország illegálisan annektálta ezt a területet. Elutasítottuk azt is, hogy nem dolgozhatnak a krimi tatárok, és hogy a helyi intézmények szélsőséges szervezeté nyilvánították a krimi tatárokat. Ezen keresztül az emberi jogi jogaik sérülnek, ezért azt szeretnénk, hogyha az újraintegráció megtörténne, Ukrajnához visszacsatolnák ezt a területet, és a szankciók reméljük, hogy továbbra is fennmaradnak, hiszen nem látványos az, hogy bármiféle előrelépést tapasztalhatnánk. Köszönöm, Asztravicsius képviselő következik. Tisztelt elnök asszony, kollégák! 1938-ban elfoglalta a cári Oroszország a Krimi félszigetet. Ez volt a Novarossia projekt első kísérlete, és az ruszifikációt folytatták. Aztán Stalin alatt 244 ezer szemét, krimi tatárt Közép-Ázsiába deportáltak, több ezer ember halt meg az úton vagy számüzetésben. A teljes deportációt megvalósították. Most a krimi félszigeten Továbbra is folytatódik az etnikai tisztogatás. A tatár vezetőket nem engedik be a félszigetre. A helyi parlamentet most törvényellenesnek nyilvánították, és üldözik az ebben résztvevőket a civil szervezeteket, a médiát megtiltották. A cél világos. A krémi tatárok, hogyha krimi tatárok nem illenek Putyin jövőbeli krimi terveibe, és mindez Európa 21. századában történik. A meccslis meg, lezárása a nemzetközi jognak szellent, ellentmond. Ez egy szégyenletes bírósági döntés. Az Európai Uniónak ezzel szemben fel kell lépnie, hogy ezt nem teszi meg, az hiba lenne. Kedves kollégák, a Krim félsziget Ukrajna része, és nincs Krim félsziget krimi tatárok nélkül. Köszönöm. Most a frakciók nevében elsőként Préda úrnak adom meg a szót egy Petre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Többször is javasoltuk ezt a témát, és örülök, hogy az elmúlt három évben másodszor is beszélünk erről a kérdésről. Február óta romlott az emberi jogi helyzet. Azt tapasztaljuk, hogy a meslészt bezárták, és ezt szélsőséges szervezetnek tekintik. Ezzel egy időben a cenzúra és az üldöztetés folytatódik. Ezt a területet, a Krimfélszigetet Oroszország illegálisan foglalta el. Emlékeztessünk arra, hogy ezt nem ismertük el, ezt az aktust, és elengedhetetlen, hogy megkezdjük eh, a tárgyalásokat arra vonatkozóan, hogy Oroszország feladja a Krim-félszigetet, és a nemzetközi szervezeteket be kell engedni a területre az emberi jogi eh, helyzet felmérésére. Köszönöm szépen, Howitt úr, következik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. A meccsliszt eh, bezárása egyszerűen az gyülekezési szabadság megsértése, és legalább hat tatár eltűnését követ, követi ez, és több tatárt pedig E, börtönbe zártak. A krím tatárok nagy üldöztetésnek vannak kitéve az anektálás óta, és és ez négy évtizeddel azután következik, hogy megvalósult a krimi tatárok teljes deportálása. Az ENSZ szervezete is dokumentálta ezt a eh, helyzetet. Diplomáciai kapcsolatokat kell ápolnunk Oroszországgal, és elérni az őshonos kisebbségek jogainak tiszteletben tartását. Tuberov az e, folytatja e, a kampányát, e, elmondtuk nekik, hogy nem fogjuk elfelejteni őket, azokat a tatárokat, akiket elzártak, és egész Európát emlékeztetjük a helyzetükre, helyzetükre Demeszmánker került. Mi az otthon, kollégák? Az író Gladysem Hunt definíciója szerint az otthon egy biztonságos hely, ahol nem kell félni támadásoktól, ahol biztonságosak a kapcsolatok. Sajnos a krími tatárok számára az otthon már nem biztonságos hely a, tömegesen deportálták őket. A 20. században a legsúlyosabb jogfosztás áldozatai voltak a 20. és most a 21. században a biztonsági tanács vétőjoga rendelkező állandó tagja követi el ezeket a jogsérteket, és a krími tatárok újból a diszkrimináció a törvényen kívülesség áldozataivá válnak. Az orosz hadseregbe kényszertoborzás megoldással kényszerítik. 20 ezeren kellett már, hogy eladják a krímet, mint egy 5000 ember menekült Szevasztopoltól. Rá kell mutatnunk az állásfoglalásban a krem felelősségére, de növelni kell a nyomást a tagállamosokon, hogy a szankciókat nem szabad gyengíteni. Köszönöm szépen, Sáke asszony egy percben. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony a krím törvénytelen orosz megszállása, a kisebbségek, az ott élő krími tatárok elleni súlyos jogsértéseket vont maga után, terroristának bélyegezték őket, sokukat meggyilkolták, és nem is folyik nyomozás, nem üldözik az elkövetőket az EU-hoz felhívás intézünk, segítse a krimitatárok, akik közül sokan számüzetésben élnek. Az OECD, az ENSZ, az Európa Tanács, emberi jogi szervezetek is síkra szállnak a szólásszabadság mellett. A kisebbségek, a krimi tatárok üldöztetése politikailag motivált cselekmény, amit be kell fejezni együtt a krím megszállásával, aminek szintén véget kell vetni. Schaffhauser úr. Kedves kollégák, újra konszenzus van itt a horror kellős közepén. A krími tatárok e, etnikai csoport a krim félszigeten autokton csoport. Persze őket üldözte Stálin, de ez egész Ukrajnát üldözte Stálin a Megelis a, úgy tűnik, mintha több joggal e, rendelkezne, mint mások iszlám e, jogok, jogalapján működik. Mi a helyzet a németekkel, a görögökkel, a más kisebbségekkel a e, Krim félszigeten? A görögök voltak az elsők, akiket említettünk. Ez egy közös, hadd mondjam el, hogy egyetlen ukrán hatalom sem ismerte el a Megeliszt az annektálás előtt most egy parlamenti kérdésre az elnök azt mondta 97-ben, hogy a Majelis illegális Ukrajná, Ukrajnában, ez egy terrorista szervezet, és terroristák vannak a soraiban. Next speaker for one minute, Mr. Corbyn. Corbyn Nike úr, egy percben. Köszönöm. Ellentétben több kollégával, én tényleg jártam a Krím félszigeten, beszéltem krími tatárokkal, és együtt sétáltunk az utcán. A krími tatárok először támogatták a Krim megszállását, most azonban nagyon nagy csalódás érte őket, mert romlottak az élet körülményeik. Ukrajnában Ugyanazok vannak hatalmon, kormányon, mint korábban. Korábban oroszoknak hívták őket, ma ukránoknak hívják őket. Nem élvezi a hatalom minden krímitatár támogatását, azért ezt is látni kell. Voltak terrortámadások, és például felrobbantottak egy erőművet, hogy ezzel megszűnt gyakorlatilag az áram ellátása Krimfélszigeten, tehát bonyolult a helyzet, legyünk óvatosak a véleményünkkel. Csecsina képviselő egy percben. Hölgyeim és uraim, 1944. májusában Stálin 244 ezer krími tatár deportált Üzbegisztánba. Több mint 2000 krími tatár a kényszer áttelepítés következtében életét is vesztette. Most a krém orosz megszállása másodszorra is számüzetésbe kényszerítette a krími tatárokat. Az orosz megszállók súlyosan sértik a jogaikat, üldözik, ki akarják ismét üldözni a tatárokat a Krímfélszigetről. Emlékezzünk a 20. század tragikus eseményel, és most új sztálinista módszerekkel állunk szemben. Kievben volt egy megemlékezés, a tatár genocidium évfordulójára emlékeztek, és Csubár úrra kapcsolatos állásfoglalásról fogunk itt szavazni a parlamentben. Dziękuję. Köszönöm szépen. Mondja Fotika asszony, a Krím félsziget a krimi tatárok hazája. A tatárokat, az oroszokat, az tatárokat az oroszok brutálisan üldözték mm, barbár módon. A cári birodalomban Sztálin ideje alatt, és most is, főleg a Krim annektálása óta két éve etnikai tisztogatásokra kerül sor, és az emberek életüket vesztik. Ez a barbár fellépés nem csak a krími tatárokra vonatkozik, de ők az elsőleges célpont. Vezetőjük több szankciót követel Oroszországgal szemben. Pályát képviselő, egy percre. Thank you very much. Köszönöm szépen. A Krímfélsziget orosz anektálása illegális és nem elfogadható. Krímfélszigetet vissza kell juttatni Oroszországnak, vissza kell juttatni Ukrajnának, és a kisebbségeket meg kell védeni, és a kisebbségek jogait. Sajnos ennek az ellentéte az igaz. A meccslis betiltása és tagjainak üldözése elfogadhatatlan, és ezt le kell állítani a Szaharov díj jelöltjeiről fogunk beszélni. A helyzetet megnézve azt javaslom, hogy az egyik jelöltet, Mustafa Dzsemilevet, a krimi tatárok vezetőjét vegyük figyelembe, akit a tevékenységében nem akadályoznak. Az Európai Uniónak világos üzenetet kell küldenie, hogy nem toleráljuk a krimfélsziget. félsziget

<clears throat> Köszönöm szépen. A krimi tatárok, itt emlékeztetnék arra, hogy 2010-ben annektálta Oroszország a félszigetet most pedig terroristákká nyilvánították a krmi tatárokat. Egy olyan lakosságról, egy olyan közösségről van szó, ami már nagyon sok erőszakot kellett elszenvedjen. A Krími félszigeten ők az egyetlen olyan közösség, aki szervezetten ellenáll az oroszoknak és az orosz adminisztrációnak, aki megszállta a területet. A tagállamok, az Európai Unió meg kellene fontolják azt is, hogy elkobozták az ő vagyontárgyaikat is. Éppen ezért én három gondolatra figyelnék oda. Van ott egy európai kisebbség, akit, akit pusztulás fenyeget. Ukrajna 50 milliót kapott erre a célra, de ezen keresztül az egész biztonsági helyzet nagyon rossz. Sajnos megszakítják a fel szólaló hölgyet. Elnézést kérek, de sajnos nincsen több felszólalási időnk, és csak ketten szólalhatnak fel a spontán felszólalások között is. Sojdrova asszony az első. Önni a szó egy percre. Köszönöm szépen. Ezt a jelentést támogatom, amely világosan rámutat arra, hogy mi a helyzet a tatárokkal a Krím félszigeten és Oroszország hogyan avatkozott be ezen a területen. Itt a nemzetközi jog súlyos jogsértéseiről és az emberi jogok súlyos jogsértéseiről van szó. A krími tatárokat közösségként diszkriminálták már 1999 óta a szabotás és az állítólagos szélsőségesség miatt betiltott szervezeteket az Európai Uniónak támogatnia kell, mert fontos ez a szólásszabadság szempontjából az NGO-k és az emberi jogi, jogvédő szervezetek képviselőivel, újságírókkal találkoztam. Ők beszámoltak arról, hogy milyen a helyzet a Krímfélszigeten, és ezért is támogatom ezt a jelentést. Helyes az, hogy az Európai Parlament is elmondja véleményét. госпожо председател дебатът за състоянието на кримските татари. Elnök asszony, a krémi tatárokkal kapcsolatos vita nagyon aktuális. Ez az állásfoglalás feltárja, hogy milyen diszkrimináció éri a krími tatárokat sok elnyomó intézkedést foganatosítanak ellenük, akadályozzák az utazásukat. Az miniszter a Mesiszát, a krimi tatárok képviseleti szervét betiltotta, és a közösség, a Jamila vezetői most is számvizetésben élnek, nem engedik be őket a félszigetre. Ezek az események természetesen nagy felháborodást váltottak ki. A nemzetközi közösségnek reagálni kell, mert ha ez nem történik meg, akkor csak szemlélődünk, miközben súlyos emberi jogsértések történnek ebben a régióban. A krimi félszigeten véget kell vetni az elnyomó intézkedéseknek, hiszen a krimi Köszönöm az elnök megszakítja a hozzászólót, Jurova biztos asszonynak adom meg a szót, hiszen a hozzászólók listának végéhez értünk. Tisztelt képviselők! Márciusban két évvel azután, hogy a krimi félszigetet az Orosz Föderáció illegálisan megtálta, az Európai Unió és tagállamai újra megerősítették aggodalmukat azzal kapcsolatban, hogy az emberjogi helyzet romlott eh, a Krimben. Például a szólásszabadság megtagadása, a békés gyülekezési jog megtagadása, a vallási szabadság megtagadása, illetve a kisebbségek küldöztetése, főként a krimi Okay. Mogherini főképviselő alelnök asszony ezen kérdéseket személyesen is megtárgyalta a krimitatárok képviselőivel, amikor legutóbb 2015. novemberében Kievben járt. Április 26-án az úgynevezett Krimi eh, legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy eh, a krimi tatárok eh, ön irányító szervezetét megtiltja, betiltja, ez óriási veszélyt jelent a krimi tatárok jogaira nézve. Ráadásul egy további nagyon negatív romlását jelenti az emberjogi helyzetnek a Krimi félszigeten, amióta az Orosz Federáció 2011-ben ezt törvénytelenül annektálta. Elnök asszony, tisztelt képviselők, újra csak hangsúlyozni tudom azt, hogy az Európai Unió a nemzetközi emberjogi szervezetek hozzáférését követeli Ukrajna egészéhez, beleértve Szevasztopolt és Krimi félszigetet is, főként a legfrissebb fejlemények tükrében ez elengedhetetlennek tűnik. Május 18-án kevésebb mint egy hét múlva lesz az évfordulója a 44-es, krimitatárok 44-es deportálásának. Tavaly nem engedték meg a krimitatároknak, hogy békésen eh, tüntessenek, illetve megünnepeljék ezt a, ezeket a tragikus történelmi eseményeket. Ez mindannyiunkat emlékez, ennek mindannyiunkat emlékeztetnie kell arra, hogy a krimitatárok mennyi üldöztetést kell, hogy elszenvedjenek a történetük során, éppen ezért ennek mi hamarabb véget kell vetni. Köszönöm. Thank you, Commissioner. Thank you, colleagues. Um, I've... Köszönjük, biztos asszony. Kollégák, hét darab állásfoglalás